Liebe Kolleginnen und Kollegen! Kedves képviselőtársaim, igen tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy az idei Szaharov díjazottat, dr. Denis Mukwegét és feleségét Madeleine Mapendo Majöjt a Kongói Demokratikus Köztársaságból az Európai Parlamentben üdvözölhetem. Dr. Mukwege, Madame, Tisztelettel üdvözöljük Önöket az Európai Parlamentben, Mukwege úr, dr. Mukwege. És engedje meg, hogy további vendégeket is üdvözöljek itt, akik a szabadságért és az emberi jogokért küzdöttek és jelentős eredményeket értek el többek között az ukrán ajdó Euromajdan uh, vezetőjét Elizabeth Sipentinekova asszonyt, akiket az, e- akit uh, az Euromajdannal együtt szeretettel üdvözlök. Sepetelnyikov asszony, ön és kollégái, barátai, harcostársai, hatalmas bátorságról tettek tanúbizonyságot, és életüket veszélyeztetve harcoltak országuk jobb jövőjéért. Az utcákra mentek azért, hogy egy szabad és egy demokratikus Ukrajnáért harcoljanak. Teljes támogatásunkról biztosítjuk Önöket és szolidaritásunkról. Szeretettel üdvözlöm, hölgyeim és uraim, a Nara Junuszt, Ön azért jött Strasbourgba, hogy édesanyját Laila Yunus képviselje, aki még mindig nem lehet közöttünk, hiszen továbbra is börtönben van, tehát szeretettel üdvözöljük Önt itt körünkben. Frau Yunus ist Yunus asszonyt jelölte a parlament többek között a Szaharov díjra, hiszen a Béke és a Demokrácia Intézet megalapítójaként Azerbajdzsánban tett jelentős lépéseket az emberi jogok megvédése érdekében. Az Európai Parlament felszólítja az azeri kormányt, hogy ezen, ezt az ártatlan nőt, akinek egészségügyi állapota drámai módon ö, rosszabbodik, azonnal engedjék szabadon. Egy parlamenti küldöttséget próbáltunk Azerbajdzsánba küldeni, azért, hogy Júnusz asszonyt meglátogassuk, de ez, egéde, ez ideig erre nem volt lehetőség. Ezért nyomatékkal protestálok, azért, hogy az azeri hatóságok nem biztosítják Júnusz asszony meglátogatásának lehetőségét a képviselőtársaim számára, ez elfogadhatatlan. Az a tény, hogy Júnusz asszony leánya itt van körünkben, szimbolikus tett. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nálamnál sokkal jobban szól dr. Mukvége munkájáról egy rövid film, amelyet mielőtt folytatnám, felszólalásomat beszeretnénk mutatni. beeindruckenden und ezek a nagy hatást kiváltó és egyben felzaklató jelenetek nagyon sokat mondanak az ön életéről. Fantasztikus személyiség és szerény ember, mukvége doktor, aki a béke és az igazságosság ügyéért harcolt, egy orvos, aki fáradhatatlanul a betegei érdekét szolgáltam, és nagyon nehéz feltételek között is mindent annak érdekében tesz, hogy súlyos szenvedéseiket csökkentse. Ugyanakkor mégsem tudjuk elképzelni azt a szenvedést és nyomorúságot, amelyel nap mint nap ön találkozik munkája során képviselőtársaim nevében csodálatunkról és mély elismerésünkről szeretnék adózni önnek azért, amit végez minden nap, mint a helyet, hogy hátat fordítana az erőszakos valóságnak, sokkal inkább félelem nélkülivé vált, a háború legkiszolgáltatóbb áldozataival foglalkozik, a nőkkel és a gyere, gyere, kislányokkal, akik a szexuális erőszak áldozatává váltak számlálhatatlan nő és leány szenvedését enyhítette, segítséget nyújtott számukra, hogy meggyalázott testüket és megtaposott lelküket segítse. És a nemzetközi szintéren fellépett azért, hogy a büntethetett büntetlenség megszűnjön, és a nemi erőszakot stratégiaként használók bíróság elé kerüljenek. Az erő, a nemi erőszak mindig, mindig eh, embertelem, de az a fontos, hogy a szép szavak után tettek kövessék a szép szavakat, ez pedig azt jelenti, hogy meg kell szüntetni a háborús konfliktusokban a de facto meglévő büntetlenség tényét, akkor, hogyha valaki a, megve, a megerőszakolást hadviselési eszközként használja. Hogyha tehát a parancsnokok elrendelik a megerőszakolást, akkor elkövetik a háborús bűn védségét, és a háborús bűncselekményeket háborús bűncselekményként kell akkor büntetni. und noch immer finden in der demokratischen republik kongo a kongói demokratikus köztársaságban még mindig tömeges megerőszakolások tanúi vagyunk, és Szíriában, Irakban, Ruandában, Bosznia-Hercegovinában és más fegyveres konfliktusokban számtalan nő vált ilyen erőszakos cselekmények áldozatába, és a legtöbb ilyen elkövető nem került bíróság elé. Az Európai Parlament felszólítja, a Kongói Demokratikus Köztársaság és a többi érintett kormányt, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy felelősségeket igazságszolgáltatás elé állítsam, és vessen véget ennek a gyakorlatnak, tegy, vessen véget a büntetlenségnek, és biztosítsák a nők számára is a jogrendhez való hozzáférést. A Szaharov díjjal önnek adózunk az ön orvos és harcosként végzett munkája előtt adózunk, melyel az igazságosság, a békét és a nők jogát szolgálja az ön országában. Remélem, hogy közösen sikerül majd felhívni a világ figyelmét arra, hogy meg kell, hogy a megerőszakolásokat szisztematikusan háborús fegyverként használják, és ez ellen közösen kell fellépnünk, és ennek a gyakorlatnak véget kell vetnünk. Tegnap Dr. Mukvége, ön az Európai Parlamentben egy mondatot mondott, amely nagyon nagy hatással volt rám. Vous reconnaissez à toutes ces femmes. Ön elismeri az összes nőt, illetve gyermekleányt, akik áldozatává váltak az erőszaknak és nekik tartozunk igazságszolgáltatással. Az idei Szaharov díjban, amelyet dr. Denis Mukwege kap a Kongói Demokratikus Köztársaságból. Ő kapja tehát a díjat, dr. Mukwege öné a szó. monsieur le président du parlement européen tisztelt európai parlamenti elnök úr tisztelt európai parlamenti képviselők tisztelt meghívottak, nagy alázattal és reménnyel telve veszem át ma a híres szaharov díjat a szólásszabadságért. Ebben az évben ünnepelték a századik évfordulóját az első világháború kirobbanásának. Európa úgy gondolta annak idején, hogy ez volt az utolsó háború, és a civilizáció fog győzedelmeskedni. Sajnos nem így történt. 30 évvel később az emberi őrület újból megnyilatkozott. Azóta önök a békét választottak, azt választották, hogy együtt éljünk egy olyan társadalomban, amelynek célja a szabadság és a felvirágzás. Egyre nagyobb a bizonytalanság, egyre több válságterület van kialakulóban, például az Európai Unió közvetlen szomszédságában is. Éppen ezért Köszönetet szeretnék mondani az európai nép megválasztott képviselőinek azért, hogy az emberi tragédiákra felhívták a figyelmet, illetve az erőszak és a szexuális erőszak női áldozatainak súlyos sorsára a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén, egy olyan világban, ahol az értékek a fejük tetejére álltak, és mindennapossá vált az erőszak egyre szörnyűségesebb formákat öltve. Azt gondolom azt jelenti, hogy nem maradhatunk indiferensek nagyon fontos megvédeni a fegyveres konfliktusokban a nőket, és önök úgy döntöttek, hogy nem maradnak részvételenek az egyik legsúlyosabb emberi katasztrófa kapcsán. Önök megerősítették azt, hogy a nagy tavak környékén a konfliktusok megoldása, az emberi jogok előmozdítása és a demokrácia megvalósítása továbbra is az Európai Unió külpolitikájának prioritása marad ezzel a díjjal önök úgy döntöttek, hogy azt a harcot láthatóbbá teszik, amelyet a kongói nők több mint 15 éve folytatnak, elismerik az ő szenvedésüket, illetve méltóságukat és bátorságukat is, amelyet megtestesítenek. Elnök úr, az a térség, ahol én élek, az egyik leggazdagabb térsége a Földnek. Ettől függetlenül sajnos a lakosság nagy része súlyos szegénységben él, él, ami a bizonytalanság miatt és a rossz kormányzás miatt van így. A nők teste csatatérré vált, és az erőszakot fegyverként, háborús fegyverként használják ennek következményei sokré, sokrétűek és a teljes társadalomra hatással vannak. A család, mint sejt, felbomlóban van, a szociális hálót tönkretették, a lakosságot rabszolgaságba taszították, ahol a gazdaság nagy részben a katonaság kezében van, és ahol a hadurak a jogállam hiánya miatt hatalmukat erősítik és kiterjeszték ez egy nagyon félelmetes és hihetetlenül hatékony stratégia. A kongói hatóságok törékenyek, és még nem képesek sem a lakosságot megvédeni, sem alapvető igényeit kielégíteni. Elnök úr, kevés olyan nap telik el az én régiómban, ahol nem történik újabb emberi dráma. Az elmúlt héten több mint 50 embert mészároltak le Beni térségében, Kivuban. Terhes nők hasát vágták fel, és gyermekeiket megcsonkították. D'un mois et demi, 200 personnes ont été sauvagement tuées. Comme tout... Minden ember veszélyben van. Úgy gondolom jó lenne, hogyha ilyen gyűlöletbűnökről nem kellene beszámolnom. De, de hogyan hallgathatnék? Hogyan hallgathatnék több mint 15 éve, amikor nem szokhatunk hozzá olyan képekhez, amelyekhez egy sebész szeme sem tud hozzászokni. Hogyan tudnék hallgatni, amikor ezek a, ezeket az emberi bűnöket tervezik, mégpedig gazdasági szempontok alapján. Hogyan tudnék hallgatni, amikor ezek a gazdasági okok, amelyek az erőszakot háború stratégiaként érvényesítik. Minden egyes meggyilkolt nő számomra a feleségemet jelenti. Minden egyes anya, akit meggyilkolnak, Minden egyes anya, akit meggyilkolnak, az anyámat jelenti. És minden gyermek, akit meggyilkolnak, a gyermekeimet jelenti. Hogyan tudnánk hallgatni? Hogy tehet ilyet az emberiség, aki tudatos, és hogyan tudnánk hallgatni akkor, amikor hat hónapos gyermekek vagináját vágják fel hegyes tárgyakkal, illetve teszik tönkre vegyszerekkel? már egyetlen ilyen súlyos bűncselekmény is nagyon súlyos, és mindannyiunk fellépését teszi szükségessé. Az én országomban több százezer megerőszakolt nő van, és több százezer megerőszakolt gyermek, illetve több millió ember, aki a konfliktusban vesztette életét. A világ fennmaradó részében mindenki felháborodva lázadna ez ellen, viszont a kongói társadalomban elvesztek a támpontok, tehát a tömeges atrocitások felett úgy siklunk el, mintha egyéb esetek lennének. Ez egy traumatizált társadalom jellemzője, ahol túl sok az erőszak, egy olyan társadalom, ahol a politikai felelősségvállalás hiányzik, és ahol tagadják azt, hogy mindannyian emberek vagyunk. Elnök úr, túl sok időt, túl sok energiát eh, fordítottunk arra, hogy az erőszak következményeit tegyük jóvá. Azt gondolom elérkezett annak az ideje, hogy az okokkal foglalkozzunk. Több százezer tanúvallomás mutatja azt, hogy a kongói nép ki van szommázva az igazságra, a békére és változást kíván. Sürgősen cselekednünk kell. Léteznek megoldások, és szükségesé teszik a tényleges politikai akaratot. Kritikus pillanatban vagyunk. A békekeret megállapodás, amelyet Addis Abebában 2013-ban írtunk alá, nem maradhat pusztán papír, és nem maradhat üres szó az Európai Unió történelmi elsődleges partnerünk a segítségnyújtásban, és szeretnénk hogyha ennek a megállapodásnak a tartalmát újabb élettel töltenék meg, hiszen ez a remény megállapodása számunkra. Nagyon fontos minden eszközt megragadni, gazdasági, pénzügyi, politikai, diplomáciai és egyéb eszközöket arra, hogy végre hozzájáruljunk a konfliktus megoldásához a nagy tavak térségében. a kongói demokratikus köztársaságban az állam helyreállítása, a biztonság helyreállítása a keleti részekben prioritás. A biztonsági ágazat reformja az egyik legfontosabb intézményi reform, és ezek megvalósításának szívében a kongói állam felelősségvállalása és szerepel, illetve a civilek védelme. Az igazságszolgáltatás reformja és nagyon fontos a büntetlenség elleni küzdelem, hiszen itt nagyon súlyos emberiség ellen elkövetett bűncselekményekről és szexuális erőszakról van szó. Nem lesz sem béke, sem gazdasági, szociális fejlődés anélkül, hogy ne tartanánk tiszteletben az emberi jogokat. nem valósulhat meg a béke, a gazdasági és szociális fejlődés, a túlélők helyreállítása, az áldozatok kártalanítása nélkül. Nem valósulhat meg ez anélkül, hogyha a közférát nem reformáljuk meg, és nagyon fontos a biztonságérők megreformálása, valamint a megbékélés folyamatának erősítése. Elnök úr, az emberi jogok nem csak alapvető jogot képeznek az Európai Unióban, de egy olyan célt is képviselnek, amely meghatározó külkapcsolatainkban a béke előmozdításával, a demokrácia és az emberi jogok megvalósításában is meghatározó. Itt az Európai Unió hozzáadott értékéről van szó más nemzetközi partnerekkel összevetve. A reálpolitika azt mutatja nagyon gyakran, hogy a geostratégiai és gazdasági érdekek felette állnak az emberi jogok védelmének. Az Európai Unió rendelkezésének kialakítása az ásványi anyagok felelős kitermelését, illetően amelyet az önök közgyűlése is meg fog vizsgálni. Nagyon fontos, hogy kötelező érvényű rendelkezést alakítson ki a késztermékek esetében, illetve az elsődleges nyersanyagok, ásványi anyagok témájában is, amelyek Afrikában rendelkezésre állnak. El szeretném mondani azt, hogy nagyon szeretnénk a azt, hogyha egyre több koherencia valósulna meg a gazdaságpolitikák és az emberi jogok, illetve az emberi jogok tiszteletben tartása között. Nagyon fontos az emberi méltóságot a gazdasági és a pénzügyi megfontolások előterébe helyezni. A mi országunknak nagyon sok lehetősége, potenciája van és hogyha egy felelősségteljesebb, átláthatóbb kereskedelmet alakítunk ki, akkor Kongó igenis képes a fejlődésre, a természeti erőforrásainknak, az emberi erőforrásainknak köszönhetően, amelyeket egyelőre nem lehet mindenki előnyére fordítani a sem béke, sem háború kontextusában. Elnök úr! ez a díj nem jelent semmit a megerőszakolt nők számára, ha nem kísérjük őket a demokrácia, az igazság és a béke útján tovább. A Demokratikus Kongói Köztársaságban a túlélők és a szexuális erőszak túlélőinek ajánljuk ezt a díjat. Ezeknek a nőknek gratulálnunk kell bátorságukhoz, ők eltökéltek, méltóságteljesek és mindennapi inspirációt jelentenek számunkra. Ezt a díjat mindazoknak szenteljük, akik kiálltak az emberi jogok mellett, nap mint nap küzdenek ezekért nagyon gyakran nehéz körülmények között, annak érdekében, hogy a béke megvalósulhasson, illetve hogy az áldozatok felelősségteljesebb intézményekre támaszkodhassanak. Gratulálni szeretnék a Panzi Kórház eltökéltségéért, professzionalizmusához, illetve az összes partnerünk erőfeszítéseihez, itt különösen az Európai Humanitárius Ügynökségre gondolok, az ECHO-ra, akik több mint tíz éve támogatnak bennünket. Önök nélkül nem itt tartanánk ma. Közösen a politikai döntéshozók, a civil társadalom képviselői, a polgárok, nők és férfiak. Mindannyian fontos, hogy egy piros vonát határozzunk meg az erőszak, mint háborús fegyverként való használata ellen. Azért, hogy gyermekeinknek, unokáinknak boldogabb jövője legyen, kibontakoztathassák képességeiket, hiszen ők túl sokat szenvedtek. Nagyon fontos, hogy nagyobb szabadságban élhessenek. Elnök úr, tisztelt képviselők! Engedjék meg, hogy azzal fejezzem be beszédemet, hogy innét a plenáris teremből szóljak polgártársaimhoz. Ők nagy számban képviseltetik itt magukat, és elkísértek engem. Tisztelt polgártársaim, a mi nemzetünk, a demok- nem, Kongói Demokratikus Köztársaság a miénk. Természetes erőforrásai, emberő erőforrásai, intézményei, célja és jövője a mi felelősségünk a kongói népen önökön múlik az, hogy a törvényeinket kialakítsuk, igazságszolgáltatásunkat, kormányunkat, azért, hogy mindenki érdekeit képviseljük, és nem csak bizonyos személyek érdekeit. A Szaharov díj, amit az Európai Parlamenttől kaptunk, az önöké. Ez a szabadság, a gondolkodás szabadság szimbóluma, egy olyan jog, amelyet elvettek tőlünk, egy olyan jog, amelyről az elnyomás és a terror miatt lemondtunk. Ez e, a jog a miénk. És e, az európai nép ma kinyújtja felénk a kezét a parlamenti képviselőkön keresztül, keresztül ők támogatni szeretnénk bennünket a szabadságért, a békéért és a az előmenetelért való küzdelemben. Ma a világ előtt Európa kifejezte szolidaritását velünk. Velünk szeretnének haladni, a méltóság teljes kongói élet visszaállítása érdekében. Együtt haladnak velünk, kísérnek bennünket azért, hogy a béke és az igazság helyreálljon Kongóban, és azért, hogy jobb békében reménykedhessünk. A mi országunk beteg, de közösen barátainkkal a világon és parlamenti barátaink segítségével meg fogjuk gyógyítani ezt a beteg országot. Köszönöm szépen!